Der Präsident! Az elnök. Meine sehr geehrten Damen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytassuk az ülést. A tegnapi ülési jegyzőkönyve és elfogadott szövegek kiosztásra kerültek. Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatos felvetésük, ellenvetésük. Amennyiben nincs, akkor a jegyzőkönyvet ezzel elfogadottnak tekintjük. Most pedig vitára bocsátjuk a szíriai helyzet témáját,